kiváló munkát végzett választási megfigyelő csapat. Ebben nagyon fontos szerepet játszik az ő munkájuk, és ez jó kiindulási alap lehet a további munkához. Köszönöm ezt, és köszönöm ezt a mai vitát is, amely azt hiszem, hogy a további munkát sokban segítheti. Köszönöm.